vállalkozási tevékenységét. Mátéra asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Ezzel egy olyan hónapokig tartó munka végéhez értünk el, ami nem volt más, mint a női vállalkozási helyzet. És hát mindezt egy olyan Európában, amely nagyon nehezen tér magához a történelme során legsúlyosabb válságból, pénzügyi és gazdasági válságból. Szeretnék köszönetet mondani a az árnyék jelentéstevőknek, és elmondanám, hogy egy olyan stratégiát választottam, hogy integratív megközelítést alkalmazza mindenkinek, igyekeztem a meglátásait, a véleményét belefoglalni a jelentésbe. Nem is volt igazából a végén szükség az árnyék jelentéstevőkkel megszervezett ülésre, mert nagyon nagy volt a támogatása nőjogi bizottságban, és a nők tulajdonképpen itt a gazdasági magunkhoz térésnek a főszereplőivé is válhattak van egy 30%-os határ, amiért, amit valahogy nem tudnak átlépni a nők, mint vállalkozók, de ez nem fogadható el itt a 21. századi Európában. Az a sok harc, amit megvívtunk, de még mindig nem ért el a, hív, a célját, azaz, hogy minden területén az életnek egyenjogúság legyen. Ez azt mondatja velem, hogy tovább kell mennünk, és ezért is szükség van erre a jelentésre. Gazdasági, pszichológiai oka is vannak nyilván ennek a hátránynak, ami a nőket érti, sokszor archaikus okokra is visszavezethetőek ezek az okok, kevesebb lehetőségük van például, úgymond megmondó emberek válni, nagyon sokszor ők az alávetettek, hiszen a nőket a családdal, a gyerekekkel hozzák összefüggésbe azokkal, akik gondozzák az időseket, miközben az anyaság az egyik legszebb ajándék. De azért ne felejtsük el, hogy ott van az önmagvalósítás más területe is, akár a gazdaságban is, de mivel a nők nem nagyon jutnak finanszírozáshoz, hitelhez, itt is diszkriminációt élnek meg. A mai fiatalságnak mindenképpen világosá kell tenni, hogy érdemes kockázatot vállalni, és önállósulni, vállalkozává válni. Holnap fogunk szavazni, ebben a szövegben öt fontos pont van, az egyik nagyon fontos például a családi élet és a munka összeegyeztethetősége és harmonizációja, hiszen ez az egyik olyan buktató, amiért a nők nem jutnak előrébb. Ezzel kapcsolatban azt javasolnám, hogy reális lehetőséget teremtsünk arra, hogy európai eszközök birtokában legyen lehetőség a babysitting, babysitting intézményét kiteljesíteni, az idősek gondozását, a gyerekek gondozását, és ebben a kontextusban nagyon fontos a networking. Úgyhogy egy európai platformot javasolnék, amelyel támogathatnánk a nők vállalkozását. Aztán a hármas fejezet, a hitelhez való, való hozzáférés. Meg vagyok arról győződve, hogy az irányelv, amelynek célja az volt, hogy a szolgáltatásokhoz való hozzáférés az mindenki számára bizony, biztosított legyen, akkor érvényesíthető, hogyha a bankok nem csak nagy beruházásokat támogatnak. Azt gondolom, hogy a vállalkozói kultúra olyan dolog, amit már a lányok fejében el kell ültetni. Nekik is azon kell gondolkodni, hogy esetleg akár pénzügyi berkekben is szerencsét próbáljanak. Az utolsó fejezet pedig, ugye nem csak a szociális ügyi területen akarnak tevékenykedni a nők, hanem az új technológiákba, a zöld munkahelyekbe is beléphetnének. Úgyhogy kérnék holnap mindenkit, hogy szavazzák meg ezt a jelentést, amivel befogadhatóbbá válik Európa. És azt kell mondanom, hogy nőnek lenni nagyon nagyszerű dolog, ez egy nagy élmény, ami tele van mindenféle kihívással, de ettől nem lesz unalmas egy nő sorsa, így fogalmazott egy olasz írónő. Köszönjük szépen, Matéra, asszony, mondja az elnök. Most pedig elnök úr először is gratulálni szeretnék barbara matera képviselő asszonynak a kiváló jelentéséhez. nagyon fontos ez a téma szvügyemnek tartom én is a nők segtését a vállalkozási tevékenységhez nemcsak azért mert rejtett potenciál a gazdasági növekedés és fejlődés szempontjából hanem azért mert a nők kibontakozásának a női önmegvalóstásnak ez egy fontos eszköze lehet fontos a nőknek az ösztönzése és támogatása is a vállalkozói karrier éptésében vannak azonban akadályozó tényezők mint ezt a jelentés kiválóan taglalta ezek egyike például ami kiemelt jelentőséggel kell hogy brjon a finanszrozási lehetőségeknek a megteremtése az üzleti lehetőséghez való jobb hozzáférés támogatom a hálózat kialaktását mert egy jó gondolatnak tartom egy olyan know how amit ki kell használni. néhány szót a szociális vállalkozásokról bár kétségtelen fontosak ezek a vállalkozások mégsem gondolom azt hogy egyedüli eszköze kell hogy legyen a női vállalkozási formának a női vállalkozók számára az egyedüli lehetőséggel kell hogy brjon nemcsak azért mert kérte képviselő asszony hanem azért mert a jelentés fontos ezt támogatom és holnap ezt szavazatommal is meg fogom erősteni. köszönöm. köszönöm szépen elnök úr! Az esélyegyenlőség és a női egyenjogúság kérdése nagyon nagy kihívás. A megvalósítása pedig nagyon sok feltételhez kötött, hiszen különféle szinteken kell előre lépni a tagállamokban, tehát különféle programokra van szükség. A nőknek pedig lehetővé kell tenni, hogy forrásokhoz jussanak, hogy ne szembesüljenek a bürokráciával, és egyéb akadályokat is le kell bontani. A tagállamoknak pedig rendszer szerűen meg kell vizsgálni az intézkedéseket, hogy hogyan tudják támogatni a vállalkozó nőket. Itt képzésről van szó, továbbképzésről van szó, képzési esélyekről van szó, hogy esélyt kapjanak a vállalkozó nők arra, hogy ugyanolyan lehetőségekkel élhessenek, mint a férfiak. Gratulálok az előadónak. Köszönöm. Tomásics képviselőasszony. Köszönöm. A vállalkozás és a vállalkozói gondolkodásmód megérdemli a törődést, és az oktatás a legegyszerűbb út ehhez. Mind a két nemnek a nőknek és a férfiaknak is egyenlő esélyeket kell adni. Csak is így tudunk Európában vállalkozásokat indítani, munkahelyeket teremteni. A vállalkozó nőknek óriási potenciáljuk van. Éppen ezért fel kell szólítani az intézményeket, hogy megfelelő intézkedéseket hozzanak a munka és a család összeegyeztetése érdekében. Nem csak az intézetekről, az intézményekről van szó, hanem a politikusokról is. A politikusoknak is mindent meg kell tenni, hogy a nők és a férfiak egyenlő döntéshozó pozícióba kerüljenek. Köszönöm. Bilbao asszony. Köszönöm, elnök úr. Szeretném Matéra kolléganőnek megköszönni ezt a kiváló munkát, és szeretném hozzáfűzni, hogy a önálló vállalkozó nők nagymértékben gazdagítják a gazdaságot, azt a gazdaságot, ahol pillanatnyilag egyenlőtlenség van. A nőknek nehezebb forráshoz jutni, nehezebb a bürokratikus akadályokat is leküzdeni. Ezen kívül össze kell egyeztetni a családot a munkával. Ez azt jelenti, hogy nem tudják a teljes potenciáljukat megvalósítani. Itt nagyon sok tehetség pazarlódik el. Különleges képzési intézkedésekre van szükségünk, ezen kívül forrásokra van szükségünk, annak érdekében is, hogy leépítsük a sztereotípiákat. Az egyenlőtlensége nem csak a nőket érinti. Biztos úr, az egyenlőtlenség azt jelenti, hogy minnyáján vesztünk valamit. Köszönöm. Köszönöm. Viegas képviselő. A liberális politika ismét megmutatkozott és ennek a politikának köszönhetően a szegénység arca női arc. Új megoldásokat kell találnunk. Most a vállalkozó nők támogatása véleményem szerint nem megfelelő. Tehát megpróbálunk egy betegséget betegséggel gyógyítani. Arra van szükség, hogy minőségi munkahelyek legyenek. Azonban nem támogathatjuk itt a különféle nem szokványos munkavégzést, és azt mondjuk, hogy ez most női vállalkozás. Minden nőnek meg kell adni a lehetőséget, hogy mint, tehát meg kell adni a lehetőséget, hogy diszkrimináció mentes társadalomban éljenek. Biztosítani kell az oktatást, a képzést, a megfelelő egészségügyi ellátást mindenki számára. És mindenki élvezze ezt. Köszönöm szépen. Köszönöm. Szeretném eh, megjegyezni, hogy kétszer annyi KHDI felszólalás volt, mint amennyit engedélyezni lehetne. 5 perc jut a KHDI felszólalásokra, és eh, minden frakció kapja meg a lehetőséget, hogy felszólalhasson. Azonban további jelentkezéseket nem fogadok el, minden frakció megkapta a lehetőséget, aki szeretett volna felszólalni, most pedig a biztos úr kap um, Köszönöm szépen, elnök úr, és szeretnék köszönetet mondani Matera asszonynak a munkájáért. Ahogy hallottuk, és tudjuk is, a KKV-k azok, amelyek a munkahely teremtés motorjai és a gazdaságot újra növekedési pályára állítják. Ehhez azonban a KKV-k illetve minden munkavállaló kreativitására szükség van a nők és a férfiakére egyaránt. A vállalkozás vonzóbb a férfiak számára, mint a nők számára, a nők 63%-a mondja azt, hogy soha nem is gondolta, hogy vállalkozásba induljon, vállalkozást indítson, mert férfiaknak csak 52%-a. Gyakran stereotípiák nehezítik meg azt, hogy a nők vállalkozók legyenek, például az emberek azt gondolják, hogy ők nem értenek hozzá. Ezért az oktatás nagyon fontos, és mindenképpen jó ötlet az, hogy a tagállamok a vállalkozási ismereteket oktassák minden szinten. A tanulmányok azt mutatják, hogy a nők nők csak, nem csak motivációban mások, hanem abban is, hogy hogyan kezelnek, vezetnek egy vállalkozást, a nők inkább kiszámítják a kockázatokat, mint a férfiak, és ezzel kevesebb női vállalkozás bukik meg, és fenntarthatóbbak a női vállalkozások, és mégis a nők nehezebben jutnak finanszírozáshoz. Egy előremutató út az lehetne, hogy egy specifikus programot dolgozzunk ki, amely jobban megérteti a női vállalkozás jellegét és a szerepek és nagyon fontos szerepet játszanak a, a, a példák nagyon fontos szerepet játszanak. A nők támogatására az Európai Bizottság már számos lépést tett, a, például az Európai Női Vállalkozók Hálózatának a követei, nagykövetei, mentorai, de ennél többet szeretnénk elérni. Egy online platformot akarunk indítani, minden korú nő számára, akik vállalkozásba akarnak kezdeni, oktatás, hálózatépítés, tanácsadás, található itt meg, ez egy one-stop shop lenne, a nők ezáltal a meglévő hálózatokhoz hozzáférhetnének, információt kapnának a finanszírozáshoz például. Egy parlamenti kísérleti projektnek köszönhetően szeretnénk az alternatív finanszírozási formákhoz való hozzáférést bátorítani. A női business angel üzleti angyalok felépítésével. A szociális vállalkozás is ugye fontos, az Európai Bizottság szakértői csoportja az érdekelt felekkel együttműködik e-, ezen a témában is, hogy a szociális vállalkozások helyzetét javítsa. Végül tudjuk, hogy a nők, női vállalkozók támogatásához nagyon fontos az, hogy olyan környezetet alakítsunk ki, amelyben a nők ki tudnak virágozni, és ehhez nagyon fontos a idős gondozás és a gyermekek gondozásának megoldása. Európának minden kreativitásra és tehetségre szükség van, és biztosítani szeretném önöket arról, hogy az Európai Bizottság ezt komolyan veszi. Az, a parlament segít nekünk ezzel a jelentéssel is a feladatunk elvégzésében iránymutatással. Köszönöm szépen a biztos úrnak, és most rátérünk Plura úr jelentésére az ifjúság